látszatnak is, amely nem maradhat ezen kívül. Akkor következik a közös halászati politika technikai intézkedések révén történő megóvása, halászati erőforrások megóvása. Fragály Stövesz képviselő kérte a szót. Szerettem volna köszönetet mondani a jelentéstevőnek, amiért a legfontosabb aggályokra odafigyelt a bizottság javaslatával kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy a technikai intézkedések esetében az érthető javaslatokon kívül azért a regionális érdekek is érvényre jussanak. Ezt azért mondom, mert a keretrendelet, amely minimális szabályokat kíván megfogalmazni, csak a kezdetet jelentés, aztán majd tovább folytatódik, vagy tovább gyűrűzik ez a folyamat, és egyre inkább a komitológia kezébe kerül. Pedig pont arra lenne szükség, hogy az együttdöntési eljárás irányába mozduljunk el a halászat területén is, ahogyan azt egyébként a közös halászati politika reformjáról szóló zöld könyvben is olvashattuk. Nem egy akármilyen politikáról van szó, ez egy közös politika. Éppen ezért világosan kell azt is látni, hogy szükség van a tagállamok részéről a közös szabályok irányába való elmozdulásra, nem szabad, ha, hogy a különböző halász hajó flották közötti konkurencia határozza meg az iparág teljes képét. Ugye itt a legkisebb méretekkel kapcsolatban, és úgy, mint ahogyan például a hálók hálószemeinek méretével kapcsolatban, nagyon fontos lenne az, hogy a parlament és a tanács együtt döntsenek ezekről a kérdésekről és ezzel a komitológiai eljárást vissza lehetne szorítani, és igazából csak a marginálisabb kérdéseket lehetne rájuk hagyni, miközben a halak mérete, illetve a hálószemek mérete, illetve a visszadobott halakkal kapcsolatos minimális szabályok mindenkire azonos módon kellene, hogy érvényesek legyenek. A legfontosabb az, hogy itt ugye a piacra jutás a legfontosabb közös cél, éppen ezért nem a ellenőrzés kellene ilyen módon megvalósítani, hanem ezt a tagállamok kihasználják ezt a rendszert arra, hogy saját flottáikat előnybe részesítsék más flottákkal szemben. Az Európai Bizottság az ellenőrzéseket próbálja közösségi szintre helyezni, tehát egyrésztről ezt próbálják megvalósítani, más, a másik oldalon pedig olyan eszközöket vetnek be, amelyek a teljes halászati politika jövőjét teszik kockára, és az iparák hitelességét is. És ami pedig az, egy, az azonos halászhálókkal kapcsolatos kérdést illeti, az Európai Parlament egy javaslat talált elő, azzal kapcsolatban, hogy mikor lehetne több mint egy halászhálót felvinni a halászhajóra. Az Európai Bizottságnak a mi gond, aggodalmainkra is oda kellene figyelnie az Európai Parlament halászati szakbizottságában. Köszönöm eh, Visszer úrnak és Frága asszonynak, valamint a halászati bizottságnak ezt a javaslatot a technikai intézkedések vonatkozásában. Ez egy rendkívüli technikai szakmai szöveg, technikai állománymegőrzési szabály, amely az Atlanti és az Északi tengerre vonatkozik. Az intézkedések különböző rendelkezésekben találhatók, például a 99-es általános technikai intézkedések rendelet, valamint az éves rendeletek is tartalmaznak technikai jellegű intézkedéseket. Nos, jogilag tehát komplex a helyzet, a jelenlegi szabályok így gyakran nehezen végrehajthatók és nehezen ellenőrizhetők. A bizottság egy új rendeletre tett javaslatot tavaly júniusban. Ezt a javaslatot széleskörű konzultáció előzte meg 2006-ban és 2007-ben. Minden szabályt egy jogszabályba hozna, amely a jogi átláthatóság érdekében áll. Emellett egyszerűsíti és világosabbá teszi a szabályokat. Külön odafigyeltünk arra, hogy a fedélzeti ellenőrzések szabályait egyszerűsítsük és a költségeket csökkentsük. Emellett a visszadobás eh, mennyiségét kívánjuk technikai eszközökkel eh, csökkenteni. Emellett eh, komitológia bevezetését teszünk javaslatot a még technikaibb rendelkezések vonatkozásában, ezzel is elkerülve a kézi vezérlést. bizottság a halászati politika reformjának keretében nem kívánja a kézi vezérlést politikai szinten folytatni. Ugyanakkor Figyelembe véve a komitológiáról szóló jelentést a bizottság hajlandó minden olyan eljárás megfontolására, amely fenntartja a regionális technikai szabályok vonatkozásában a komitológiát, e, mégis lehetővé teszi a tanácsi felvetését olyan kérdéseknek, amelyek alapvetően politikailag. Kettes-hármas módosítót el tudjuk e, fogadni e, amely gyakorlatilag piaci Eh, dolgokról szól, például a fajok legkisebb mérete, legkisebb kifogható méretek vonatkozásában eh, emellett a valós idejű lezárások vonatkozásában is eh, el tudjuk fogadni a javaslatokat. Mindkét javaslat hatékony eszköz, szükséges a visszadobott halak mennyiségének csökkentése ezért a bizottság nem, tudjuk el, nem tudja elfogadni a 4-es, 5-ös, 21-es, 24-es módosítót. Ugyanakkor a 20-as módosító elfogadható, ha mennyiben a mennyiséget a tömegben, mennyiség helyett tömeget szabályozunk. A második részét azonban nem tudjuk elfogadni. Egy ilyen derogációnak a paramétereit tanulmányozni kell, és később esetleg megfontolni. A bizottság ellenőrzési célból az egy háló szabályt kívánja alkalmazni, amely a legtöbb halászati területen alkalmazandó. A derogációkat külön bizonyos halászati területek vonatkozásában hajlandó megfontolni, ahol azok igazolhatóak. Az ilyen derogációk a regionális rendelet részét kell, hogy képezzék. A bizottság további rendelkezés javaslatai rendkívül technikaiak. Bizonyos technikai kérdésekre kitért a bizottság, és javaslatokat, módosító javaslatot tett a 8-as, 9-es, 10-es, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os és 22-es módosítókkal kapcsolatban fenntartásaim vannak, mert ezek technikai szabályokat, amelyeket szakértői javaslatra alkalmaztunk, és amelyek a költségeket csökkentik, illetve az ellenőrzéseket teszik eh, egyszerűbbé. A 18-as, 19-es nem tudjuk elfogadni, mert arról már politikai megállapodás született a tanácsban, megint csak eh, tudományos, eh, tudományos vélemények meghallgatása után. A 27-est tudjuk támogatni, és amikor egy új technikai intézkedést hozunk, akkor annak hatályba lépését késleltetjük annak érdekében, hogy kellő idő álljon a flották rendelkezésére. Köszönöm az alkalmazásához, köszönöm. Köszönöm szépen. Kázáká képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Én is szeretnék gratulálni a bizottságnak, amiért ezt a javaslatot elkészítette. A jelentéstevőnket most Kármán Frágá képviseli, Éppen ezért hozzáfordulok, és neki szeretném elmondani azt, hogy valóban nagyon sürgős volt az, hogy ezen a területen a jogegyszerűsítést minél hamarabb elvégezzük. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a javaslat két nagyon fontos témát figyelmen kívül hagy. Az egyik a visszadobás. Itt a reformnak egész egyszerűen elfben tiltania kellene mindenfajta visszadobási gyakorlatot. Inkább ehelyett egy új elvet kellene bevezetni, szigorúbb szabályok bevezetését európai szinten az összes hajóra vonatkozólag, akár nemzeti, akár regionális területről lenne szó. Most pedig megadom, most a áj következik. Doyle asszony. Elnök úr, örülök ezeknek a az intézkedéseknek, így ugyanis az ökoszisztémák kevésbé fognak sérülni, és a halászati politika sokkal felelősségteljesebb lesz, és a mellékfogást is, illetve a visszadobást minimálisra fogjuk csökkenteni. Ez nagyon fontos, ezt minél hamarabb meg kell valósítani. Az az Európai Uniónak az egyik legnagyobb erőssége. A halászati politika azonban, amikor jogokat alkotunk ezen a területen, akkor koherensnek, megfelelőnek és egyszerűnek kell lennünk, Éppen ezért nagyon fontos felismerni azt, hogy a terület érintett felei mennyire nagy szakértelemmel bírnak, és az ő szakértelmüket is figyelembe kell venni. Ebben a politikai mandátumban ez az utolsó vitánk a halászat területén, éppen ezért szeretném megköszönni a biztosnak munkáját, az idejét, a türelmét, az odafigyelését, és azt hiszem, hogy ön sokkal többet volt jelen, mint más biztosok. Elnök, köszönjük szépen, biztos úr. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Doyle asszony kedves szavait, és a következőket mondanám el. Ezzel a rendelettel kapcsolatban a komitológiára vonatkozólag az a véleményünk, hogy a jelenlegi nagyon bonyolult döntéshozatali folyamatot egyszerűsítenénk a technikai kérdésekben. De egyetértünk eljárási szempontból azzal is, hogy tanácsi szinten is fel lehessen hozni bizonyos kérdéseket, akkor is, hogyha ezek nem annyira komoly politikai természettel bírnak. Amennyiben a visszadobás gyakorlatát kívánjuk csökkenteni az északi tengeren, illetve az állományok megőrzésének tervét. Ehhez tiltani kell bizonyos gyakorlatokat 2010-ig, és azt hiszem, hogy ezt majd olyan célral fogjuk megtenni, hogy a végső célunk az, hogy teljesen tiltsuk a visszadobás gyakorlatát. Az Európai Parlament képviselőinek szeretném megköszönni a munkáját, de főként a Halászati Szakbizottságnak van dolgozók munkáját szeretném megköszönni. Tudom, hogy néha politikailag érzékeny a halászat kérdése, nagyon jól tudtunk együttműködni. Köszönöm, Frága Esztevesz képviselő. Két perc. Köszönöm szépen. Biztos úr, egy dolgot elmondott, kész arra, hogy átgondolja az Európai Bizottság álláspontját, ami a komitológiát illeti. Ezt pedig üdvözölni szeretném, mert a parlament a vita során bebizonyította, hogy nem ért egyet a bizottság ezen szándékával, amely a közös halászati politika reformjáról szóló zöldkönyvben is kifejezésre jut. Ami a komitológia témáját illeti a zöld könyvben, az együttdöntést illetően az a helyzet, hogy a parlament első ízben ö, szólhat bele a halászati szakpolitika témájába, és ö, egyesek szerint mi ezt a folyamatot halogatni szeretnénk, ez nem igaz, hiszen nem ö, nem lehet ezt a folyamatot lassítani. Úgy vélem, hogy ez egy olyan téma, amiről még beszélnünk kell. Értem, amit a biztos úr mondott, hogy a technikai rendeletnek olyan szempontjai is vannak, amelyeket a komitológiai eljárásával kell megoldani. Ez nem tárgyalta meg a tanácson belül, de A technikai kérdéseket illetően a parlamenten belül is voltak véleménykülönbségek. Végezetül nem vagyok jelentéstevő ennek a témának. A vita során a halászati szakbizottságban mindig egészen világos volt, hogy az Európai Bizottság az ellenőrzés elve mellett száll Tudjuk, hogy az ellenőrzés témája egyszerűbb, de a halászati ágazaton belül vannak ezzel problémák, ön ezt nagyon jól tudja. Itt nem csupán az ellenőrzésekről van szó, és mindezt figyelembe kell vennünk. Köszönöm, holnap fogunk szavazni délben. Most következik hat utolsó jelentésünk a mai napon. Reméljük, hogy 10 perc per jelentés alatt, idő alatt le tudjuk ezeket tudni, és akkor éjfélig be tudjuk fejezni a rendünket.